Elnézést a kis csúszásért. Ezt megpróbáltuk elkerülni, miután de hát az előző napirendi pont egy rendkívül fajsúlyos kérdés volt, az európai elfogató parancs. Tehát jó indoka volt ennek a kis csúszásnak, és hát volt értelme annak, hogy hosszabb lett a vita. De most rátérünk a kilencedik napi rendi pontra. Libe Deve Droa adhok delegáció az ENSZ globális menekültügyi fórumára Genfben. Ez a fórum tavaly 2019. december 15 és 18-a között zajlott. Most a vita gyakorlatilag azt jelenti, hogy meghallgatjuk eh, az Európai Parlament delegáció tagjait, számoljanak be a tapasztalataikról. Úgy tudom, hogy Björk asszony, aki a delegáció vezetője volt, Björk asszony beteg, úgy tudom, úgyhogy Dupont eh, asszony fog beszámolni a jelentés tervezetről. Igen, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan említettem, itt az adhok delegáció, a Devedroa eh, utazásának a jelentéséről van szó. Először szeretném megköszönni a titkárságnak, és gemben ott helyben is a munkatársaknak a sok segítséget, az utazásuk nagyon jól sikerült. A Global Refugee Forumot az ENSZ szervezte meg, ez volt az első ebben a formában, a Global Compact on Refugees elfogadása óta. Egy tulajdonképpen a legjobb gyakorlatokat, gondolatokat akartuk kicserélni nemzetközi szereplők között a terhek megosztása, oktatás, életkörülmények, vagy csak hogy néhányat említsek a fontos kérdések közül. A Global Refugee Forum vezető országok bemutatták a legjobb gyakorlatot, azután voltak olyan ülések, ahol Szíria, Afrika, Latin Amerika, mindig egy-egy súlyponti régiót tárgyaltunk meg, és a humanitárius segítség és a fejlesztési politika közötti kapcsolatot is vizsgáltuk de erről most nem fogok többet beszélni. Ha valamit elfelejtettem, akkor a kollégák nyilván ki fognak egészíteni. Sok kétoldalú beszélgetést is folytattuk, például a Dén, Dán, a Norvég menekültügyi tanácssal, a Global Refugee Network-el. Azután kedden volt egy ülés a menekültügyi helyzetek adott válaszok, áttelepítés témakörében. Azután az Oxfam-mel az internet International Rescue Committee-vel is folytattunk eh, tárgyalást Németországgal, Kanadával, eh, Nigériával, Uganda képviselőivel, és az AEOM és az UNHCR képviselőivel is. A fórumon összességében 800 eh, vállalást tettek államok és magánszereplők az előbb felsorolt hat téma körül, itt az első helyen állt, a, hogy mi az EU hogyan tudná hozzájárulni a menekülés okainak a megszüntetéséhez, és hogy milyen intézkedések születtek eddig is a befogadó országokban, ez is fontos kérdés volt. A következő fórumra 2020-ban kerül sor. A delegáción kiadott egy sajtóközleményt, amelyben még egyszer megfogalmaztuk a céljainkat, a követeléseinket, többek között azt, hogy a tagállamok és a bizottság is többet kell, hogy tegyen, a nemzetközi közös felelősségre kell építenünk, és ezt komolyabban fel kell vállalnunk. A humanitárius együttműködést és a fejlesztési politikát össz, jobban össze kell kapcsolni, ez nyilván a menekültügyi és eh, migrációs csomagok kapcsán is tovább kell lépni, és hozzá kell járulnunk még nagyobb mértékben a menekülési okok leküzdéséhez. Köszönöm szépen, Dupont asszony. Eh, tehát eh, Bergasszony a nincs itt, volt a delegáció vezetője, de most akkor van lehetőségük, a delegáció többi tagjának is van lehetősége arra, hogy hozzászóljon, beszámoljon. Először Szilvára González képviselő kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, én nekem is abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy tagja lehettem ennek a delegációnak. Ellátogattunk a e, menekültügyi fórumra. Összességében úgy gondolom valamennyien leszögezhettük, hogy e, elég nyilvánvalóvá vált, hogy nem minden javaslat valósul meg. És tulajdonképpen céljaink azok világosak. Én szeretném, hogyha itt konkrét referencia is, utalás is lenne erre, és szeretném itt megköszönni a Libe szakbizottság titkárságát, a Deve szakbizottság titkárságának a munkáját, mert ők is segítettek bennünket ebben, és a javaslat is nagyon okos a Deve és a Libe részéről, a klímaváltozás hatásait mindenképpen be kell építeni ebbe az anyagba, mert a klímaváltozásnak nagyon nagy hatása van olyan országokban, ahol a fejlődő országokban. Látom, hogy ez egyébként szerepel is a jelentésben, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a klíma menekült gondolatát bevezessük. Tudom, hogy ez egy olyan gondolat, ami nem mindenkinek tetszik. Vannak olyan szervezetek, akik ezt egyáltalán nem támogatják, és a nemzetközi jogban sem szerepel ez a kategória, de mégis európai szinten a mi felelősségünk az, hogy védjük azokat a milliókat, akik gyakorlatilag belső menekültként élnek már most is, sokszor határokat is átlépnek a klímaváltozás okozta problémák miatt. Nagyon sok találkozóra került sor olyan szervezetekkel, akik ezzel a témával foglalkoznak, és már szerveződőben van a természeti katasztrófákkal kapcsolatos platform, vannak olyan európai tagállamok is, amelyek mindent megtesznek annak érdekében, hogy európai kezdeményezésé váljon ez a gondolatmenet. Szeretnénk, hogyha globális menekültügyi fórum is figyelembe venné mindezt, és ettől függetlenül még egyszer köszönöm szépen a munkát, a Libe és a Deve együtt kellene kéz a kézben haladjanak abban a témában, amely a klímamenekültekre vonatkozik, és tudjuk azt is, hogy az ő számuk csak növekedőben lesz a következő évek során. Köszönöm, Szilvána! Elnézést Márkárt kollega, a DEVE alelnökke ül itt mellettem. Talán ön is szeretne mondani valamit? Igen, természetesen. Az ülés elején szerettem volna mondani valamit, de hát most már mindegy. Kapcsolnék ahhoz, ami elhangzott, hogy mennyire fontosak a horizontális politikák, illetve belső politikák, és fontos, hogy a LIBE, a DEVE együttműködjön, és a ROA is, a migrációval, de más kérdésekkel kapcsolatban is. Ami a menekültügyi világfórumot illeti, két fontos feladatunk volt a multilaterális megoldásokat kell továbbra is támogatni, nemzetközi jog, emberi jog alapján. Itt a Global Compact on Migration és a Global Compact on Refugees a két meghatározó ENSZ dokumentum, és ezt a tagállamok határozottan támogatták. Nagyon fontos kérdésekkel foglalkozott a menekültügyi fórum, a parlament ezeket továbbra is kell, hogy monitorozza a klíma menekültek kérdés, amit ön is említett, azután humanitárius tevékenységet végző NGO-k számára biztonságot kell garantálni, és a fejlesztési segélyek, humanitárius segély koordinálása, valamint menedék nyújtása Európában is azon túlmenően a különösen kiszolgáltatott menekültek fokozott védelme, ezt ön is említette, és beszélnünk kell arról, hogy koherens áttelepítési politikára van szükség. Néhány tagállam számára elég könnyű egy gyors eljárást lebonyolítani az áttelepítéssel kapcsolatban. Más tagállamok vállalnak, kötelezettséget vállalnak ugyan, de nagyon lassú az eljárás. Köszönöm szépen. Ön is részt vett a Genfi delegációs utazáson? Igen, én is csatlakozni szeretnék mondani az szervezőknek. Kitűnő volt ennek a találkozónak a megszervezése. Mindenkit gazdagított minden szinten. Lehet, hogy nem hallottam a hozzászólás elejét a menekültek közösségével folytatott megbeszélés nagyon pozitív volt, hiszen olyan döntésekről van szó, amely őket érint, tehát nagyon fontos volt velük beszélni. Németország képviselője vett részt, de a tagországok nem képviseltették magukat tagországi szinten, egy miniszter sem jött el. Ez igen sajnálatos. Nagyon fontos eszcserét folytatunk a delegációval, a kanadai, ruandai, nigériai delegációkkal, és tegnap elmondtuk a Libe ürésén, nagyon fontos hatása van a Dublini folyamatnak is illetve a relokalizáció nem működik megfelelően. Nigéria a relokalizációt vállalta egy megállapodásban, például Franciaország ez több mint ezer millió embert szerettek, illetve 100 millió embert szerettek volna befogadni, ehelyett csak 20 milliót fogadott be Franciaország. Hát fontos, hogy akár bilaterális vagy más globális megállapodás születik az Európai Parlamenttel vagy a bizottsággal. Nagyon fontos a az újra letelepítés kérdését komolyan venni. Ez egy nagyon érzékes kérdés. Az ONHCR eh, is fontos szerepet kapott ebben a folyamatban. A városok szerepe a menekültek eh, integrálását illetően nagyon fontos feladatot végeznek amikor megérkeznek a menekültek, legális vagy nem legális módon, akkor a városokba érkeznek, és általában az anyáknak kell a helyzetet kezelniük. én örülnék annak, hogyha ebbe a folyamatban városokat, döntéshozatai folyamatban városokat egyre inkább eh, bekapcsolnánk. Fontos, hogy eh, tovább dolgozzunk ezen a témán. A követ következő fórumra 2023-ban kerül sor. Ez egy aktuális probléma, és fontos, hogy kemény munkát folytassunk a bevándorlási kom, migrációs probléma kapcsán, de itt inkább a befogadás a probléma. Rendszeresebben kellene találkozni az ENSZ képviselőjével is, de itt európai szinten is ugyanez igaz. Fontos, hogy állandó módon tudjon ez a vita folytatódni. Köszönöm. Köszönöm. Még néhány más tagállam, más képviselő is szót kért, Bernard Imjok. But I don't see them in the... Rob Bruce, de nem látom őket itt a teremben. Esetleg valaki más, aki szeretne hozzászólni. Ha nem, akkor néhány záró megjegyzés. Senki, senki nem akar szólni. Hát akkor ennyi. Jó, köszönöm. Akkor már is rátérhetünk a következő napi rendi pontra, de megvárjuk, hogy a Deve és a Droá tagjai, akik eljöttek az előző vitára, elhagyhassák a termet. Yes? Mr. Chair, I'm sorry to, to interrupt this. Um... Elnézést, elnök úr. De ugye hallották, eh, tegnap este Hanauban egy terrormerényletre került sor, kilenc ember gyilkoltak meg a támadás során, valószínűleg eh, szélső jobboldali eh, támadásról van szó. Szeretném a képviselőket, hogy tartsunk egy egyperces megemném a megemlékezést, és talán ha megengedi, akkor felállhatunk, és egy percig az áldozatokra gondolunk. Nagyon köszönöm ezt a javaslatot. Elnézést, hogy nem említettem, nincs itt velem tévé, a legfrissebb hírekkel de ma reggel korán láttam, hallottam a médiában ezt a hírt. És nagyon sokkolt a dolog, nagyon megrendített. Így el. Tegnap volt éppen egy vita itt a LIBE eh, szakbizottságban az egyik rendi pontunk keretében megvitattuk eh, azt, eh, hogy a szélső jobboldali gyűlölet bűncselekményeket hogyan lehetne visszaszorítani. És hát tegnap itt hallottunk néhány felszólalást néhány képviselőtől ebben a teremben, ami hát valóban hát szégyenletes módon szóltak hozzá, mintha mit a baloldal és az iszlám között lenne valamilyen titkos koalíció, vagy a tömeges terror, az erőszak, a bűncselekmény ötödik hadoszlopának titulálták a baloldaliakat. Hát ez az igazi bűncselekmény. Most tényleg álljunk fel, és adózzunk egy percig néma felállással az áldozatok emlékének.